üzlendőkre, térekre. A tanács a sürgőségi eljárást a 154. eljárási cikk alapján a következő javaslat kapcsán kérdelmeztem. A tanács rendeletem a 1150 per 2000-es rendelet módosítására a 2007-436-os EK és Euratom határozatta végrehajtásáról, a közösség saját forgásairól. Csodálatos címez képviselőtársaim, és emögött egy nagyon izgalmas és aktuális kérdés rejlik jelesül, hogy milyen módon járulnak hozzá a tagállamok az EU költségvetéshez. Ezen sürgősségi kérelemről holnap délelőtt 9 órakor szavazunk a 105-ös házszabálycikk 6-os cikke alapján az elnökök értekezlete, az bizottsági elnökök értekezlete a következőről támogatott. Az ECON